Mes chers Kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet, a vendégektől is ezt kérem, kérem mindenki foglaljon helyet, egy kis csendet kérnék. Nagyon-nagyon sűrű a napirendünk, úgyhogy nagyon oda fog figyelni jó magam is arra, hogy betartsuk az egyes napirendi pontokra szánt időt. néha bizony elég brutálisan föl fogok lépni. Látták a napi rendet. Elnöki bejelenteni való következnek. Az összes hivatalos nyelven van tolmácsolás, mármint a szakbizottság összes hivatalos nyelvén. Ez egy nyilvános ülés a mai napon. És online lehet követni a közvetítést. A mai napon alapvetően 11 multinacionális cég képviselőjét fogjuk meghallgatni. Meghívtuk őket, hogy segítsék munkánkat. Mielőtt elkezdenénk a munkát, tudván, hogy milyen tragédia történt két nappal ezelőtt Párizsban. Arra szeretném kérni önöket, hogy tartsunk egy perces néma felállást, hiszen nekünk is részt kell vállalnunk a családok gyászában, és emlékeznünk kell az áldozatokra, nem csak Franciaországban, hanem más európai országokban, az Egyesült Államokban és a világ egyéb országaiban. Egy perces néma felállás következik. je vous remercie. nous avons donc prévu d'auditionner terveink szerint 11 multinacionális cég képviselőjét fogjuk ma meghallgatni. Bizonyára látták, hogy 5 óránk van erre, este 8 óráig. Nagyon szigorúan be kell tartani a hozzászólási időket. Terveink szerint két panelre kerül sor. Az első panelben öt multinacionális vállalatot fogunk meghallgatni, utána kérdések következnek, amelyeket a, amelyet három frakció tesz majd fel. Aztán lesz egy második panel, ahol további öt vállalkozást hallunk meg, vagy nem multinacionalis cégét. Megpróbáltok igazságosan elosztani az időt, a multinacionalis cégek 5-5 percet kapnak, és a képviselőknek alkalma lesz arra, hogy kérdéseket tegyenek fel két percben. Erre pedig válaszolni fognak 5 percben a vállalatok. A TAX szakbizottság mandátumának jelenlegi formájában ez az utolsó ülésünk. Jövő héten, november 25-én az Európai Parlament plenáris ülésének ülése elé kell terjesztenünk az eredményeket. Tehát egy jelentés tervezetet fogunk készíteni, és erről november 25-én a plenáris ülés fog szavazni. Megköszönöm a multirenációs cégek képviselőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Függetlenül attól, hogy milyen vállalkozásokról vagy vállalatokról van szó, lehetnek itt, lehet itt szó a világ vezető cégeiről is, de egy cég sem engedheti meg magának, hogy nem működjön együtt az Európai Parlamenttel. A következő pontosításokat szeretném most elmondani. Az Európai Parlament hozta létre ezt a szakbizottságot a LuxLeaks botrány után. Mandátumunk arról szól, hogy az adó elkerülés gyakorlatát tárjuk fel az Európai Unión belül, illetve, hogy tegyünk javaslatokat, ezeket orvoslandó. Az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben dolgozunk, illetve az OECD-vel is. Az Európai Parlament nem szed be adót, ugye ez a különbség a tagállami parlamentekhez képest. Szerepünk az, hogy az európai közérdeket védjük, az, az igaz, a tisztességes verseny alapelvét be kell tartatni a tagállamokkal, illetve a vállalatokkal is. Az átláthatóság, az igazságosság és a hűség elvén alapul mindez. Ide tartozik itt el kell mondanom azt, hogy ha nem megfelelően tisztességes az adózás, akkor a verseny sem tisztességes. Bizonyos csoportok számára ez előnyes, bizonyos tagállamok számára ez előnyös, ezáltal másokat hátrányos helyzetbe szorítanak. Sajnos átláthatatlanak a viszonyok. Remélem, hogy ezt az időszakot le tudjuk zárni. Ami a pénzügyi tranzakciókat illeti, volt egy Lehman Brothers előtti időszak és egy Lehman Brothers utáni időszak, úgy gondolom, hogy adóügyben ugyanezt elmondhatjuk a LuxLeaks előtt és a LuxLeaks utáni időszakról. Mi nem inkvizíció vagyunk, nem bírák vagyunk, nem bíróság vagyunk, hanem törvényhozók. A rossz közigazgatási eljárásokat és törvényeket próbáljuk felkutatni, és ezeket kiavítani. Lenne egy ajánlásom. Jó lenne, ha nem mellé beszélnénk, nem meséket mondanánk. Ők pontosan tudják, hogy mi mit tudunk. Az önök által publikált dokumentumokat ismerjük, de tudjuk azt is, hogy a tagállami parlamentek milyen vizsgálatokat hajtottak végre, ezeknek az anyagát is ismerjük elolvastuk a szaksajtó cikkeit. Körülbelül hat európai országban, illetve Svájcban végeztek önök ellen nyomozást, úgyhogy elég jól tájékozottak vagyunk, azt hiszem, azzal kapcsolatban jelenleg milyen politikát folytatnak önök. Minket az érdekelne, a cégük múltját és jelenjét tekintve, hogy a cégük milyen adóügyi gyakorlathoz tartják magukat az Európai Unióban. Kérdés, hogy ez a gyakorlat hogyan járhat azzal a hatással, hogy fiskális kreativitást, vagy adóügyi kreativitást valósítanak meg ezek a cégek. A lehető legjobb, legjobb jogszabályokat kell létrehozni, hogy ezzel is segítsük a 21. század gazdaságát. Tudom, hogy több céggel, fel, több céggel felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság, illetve az OECD. Száz évvel ezelőtt született meg az a gondolat, hogy a profitot ott adóztassuk meg, ahol az létrejön akkor más világ volt, nem volt még digitális gazdaság, egészen eltérőek voltak a különböző üzleti gyakorlatok. Fontosnak tartom, hogy a fiskális verseny tisztességes legyen, átlátható legyen, hogy a vállalatok továbbra is folytathassák dolgukat. Tehát önök számára is ez jó lenne, és mi is azt tapasztalhatnánk, hogy a fiskális területen, tehát adóügyi területen megfelelően átláthatók a viszonyok. Bizonyos tagállamokban lehetőség van igazságügyi vagy kvázi igazságügyi eljárásokra, az Európai Parlament egyáltalán nem szeretne belefolyni ezekbe a folyamatokba, tehát távol tartjuk magunkat ezektől. Ezt szerettem volna elő, előre bocsájtani. Most pedig következik az első panel. Megadom a szót Niklas Lundbladnak, Senior Director Public Policy and Government Relations pontosan a beosztása. 5 percre megadom a szót, hogy a Google vállalatot képviseli. Mr. Chairman, members... Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Várom a kérdéseiket, és örülök annak a lehetőségnek, hogy én néhány bevezető szót szólhatok. Jó pillanat ez, hogy megvitassuk, hogy a multinacionális cégek hogyan járulnak hozzá az adó teherhez. Ez egy ideje már a napirenden van az Európai Unióban ez a téma, és sok különböző jogalkotás létezik a világban, ahol hasonló parlamenti meghallgatásokon részt vettünk. A Google már régóta az átláthatóság híve, Eck Schmidt, az elnökünk, a Financial Times-ban két évvel ezelőtt azt írta, hogy a kormányoknak szabadon kell arról beszélniük, hogy hogyan akarják megreformálni a multilaterális kontextusban adórendszereiket, és ez a folyamat továbbra is zajlik, és jó eredményeket hozott. Mindig is az a véleménye voltunk, hogy a kormányok írják a szabályokat, a cégek pedig követik őket. A mi célunk az, hogy teljes körül megfeleljünk az adószabályoknak, amelyek egyébként néhol valósban elavultak több évtizedesek. Vannak olyan új adó struktúrák, amelyeket szinte minden multicég alkalmaz, miközben megfelel a kereketeknek. A Google globális cég, több mint 40 országban több mint 70 irodánk van, és sok-sok ezer partnerünk. Írországban van európai főlerakatunk, ahol több mint 5000 alkalmazottunk szolgálja ki Európát, közel és Afrikát. 14 ezer alkalmazottunk működik összesen Európában, és milliárdokat fektettünk be az európai partnerségi kapcsolatainkba. Ezen jelentős beruházások ellenére e, a Google továbbra is megfizeti az adott országokban, ahol működik az alapvető adókat. 19%-os és 3,3 milliárd dollárnak megfelelő volt az európai adózásunk. Az adó felelősségvállalás persze más Európában és más Amerikában. A társasági adót mindenhol más szabályok az alapján kell befizetni, és ráadásul nálunk a szellemi tulajdon kérdése is felmerül, ami az online reklámtevékenységünket meghatározza. Ezeket az alkalmazásokat a Google tartja kezében, mint tulajdonos, és ezért minden szellemi tulajdonjog köteles tevékenység díja a Google-hoz folyik be főleg az írországi ledakatunkon keresztül, és hogyha tartalom születik a Google szolgáltatásaim belül, akkor ebből a bevételből a fejlesztéseket hajtunk végre. Csak tavaly 9,8 milliárd dollárt költöttünk kutatásra és fejlesztésre. Írországi lerakatunk már több évtizedes múltra tekint vissza, és igen, azért mentünk Írországba, mert Írországban az adószabályok megfelelők, kedvez, kedvezőek számunkra, és persze az nyelvi könnyebbség miatt is, de az, hogy mennyit fizetünk beadóban az egyes európai országokban, azt a helyi fiókjaink tudják megmondani. Van Németországban is lerakadunk. Ezeknek sales and marketing tevékenysége van, és egyes reklám termékek nagyon komplex struktúrájúak, és itt nagyon nehéz meghatározni az egyes felekre jutó adóterhet. Az Európai Uniót is támogatjuk fejlesztéseiben, és 300 mérnök dolgozik Németországban, annak érdekében, hogy az árképzés közös alapokon alakuljon ki. Azt az elvet is fontosnak tartjuk, hogy a, ugyanazért a szolgáltatásért nagyjából ugyanazt a nagyságrendű díjat kelljen lehessen beszedni. Betartjuk az adószabályokat, ez egyébként a legtöbb multicégre érvényes, és a társasági adót persze a legtöbb multi egy adott országon keresztül szedi be. Az Európai Bizottság preferenciális kvótákat alkalmazott többször a multi cégekkel szemben, és éppen azért tette ezt, hogy a kutatási fejlesztési tevékenység fellendüljünk. 26 ország a 40 közül, amelyben működünk, így járt el velünk szemben. Désolé, mais nous sommes obligés de très strict. Sajnálom, de nagyon szigorúan be kell tartanunk ma az időszabályokat, hogy kiegyensúlyozott maradjon a viszony, a bemutató, a kérdések, a válaszok és a többi cég között. Delfin asszonynak adom meg a szót, aki a Facebook képviseletében van itt, a Public Policy igazgatója Dél-Európában a hölgy. Je megszűzé. Ja, Yeah, it's, it's open. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget, hogy a Facebook nevében itt megszólaljak. Delfin Rejnek hívnak, ahogy mondta is direktor of Public Policy, Southern Europe, és az adózás kérdéseivel, adópolitikai kérdésekkel foglalkozom. Pénzügyi vagyok, de remélem, hogy mégis tudok önökhöz szólni érthető módon. Amerikai vállalkozása miénk, amely persze világszerte működik. Európában nagyon sokan használják a Facebookot, a bizottságnak is bemutattam, önöknek is bemutatom a beruházásainkat eh, Európában és adózási stratégiánkat. A Facebook eh, célja az, hogy a világ egyre összekötöttebb legyen, és meg akarjuk adni az egyes polgároknak, hogy azt a lehetőséget, hatalmat, hogy egymással kapcsolatba lépjenek. Egy milliárd 500 millió felhasználónk van a világban, és ebből 315 millió európai. 2008 óta azzal foglalkozunk, hogy tevékenységünket úgy szervezzük meg, hogy egyszerű, átlátható legyen mindenki számára és magunk számára is a pénzügyi átláthatóságot is ideértve működésünk. Business modellünk online elolvasható, miközben egy nagyon erős konkurencia harcban próbáljuk megállni a helyünket, és ez a piaci harc a Facebookot arra kényszerítette, hogy infrastruktúráit átalakítsa globális megfontolások alapján, de ahogy el is mondtam, Európában nagyon jelentősen vagyunk jelen. 14 irodánk van, és több mint 1400 alkalmazottunk dolgozik Európában. Dublinban van a Nemzetközi és Európai Központunk, amely 2009-ben nyílt meg, és 3000 alkalmazottat foglalkoztat, akik főleg a reklámtevékenységgel foglalkoznak, tehát a felhasználók reklámtevékenységét segítik, <clears throat> és innen irányítjuk a globális tevékenységünket. Svédországban is van egy jelentős központunk, amelyet idén nyitottunk meg. Egy kutatási és mesterséges intelligencia kutatási központunk is van Párizsban, Londonban is van egy irodánk, és Hamburgban, Madridban, Brüsszelben, Varsóban, Milánóban, Amsterdamban és még egyéb nagyvárosokban. A kis és középméretű vállalkozások minden nap napi szinten használják a Facebookot, üzleti eszközként is. Egyre több a felhasználónk, a vállalati felhasználónk is. Az új i-gazdaság egyik fő hordozója lett a Facebook, a Blablakáról és más hasonló sharing economy szolgáltatókkal együttműködünk. a 28 európai országban 51 milliárd dollárnyi a forgalmunk, és ahogy már említettem, 3000 alkalmazottunk van, partnerségre alapítjuk az együttműködést mindig, és a növekedés a célunk. Az Európai Egységes Piacnak örülünk, és szeretnénk a transatlanti európai együttműködést is tovább erősíteni a Facebook komolyan veszi a kötelezettségét, minden adót befizetünk, amit ránk kivetnek, Európában is, és a világban máshol is. Facebook, a Facebook lányvállalatokon keresztül működik, és ahogy említettem, az írországi a legnagyobb, de Hágában is van egy ilyen lerakatunk és azt az üzleti modellt eh, képviseljük, hogy egy nemzetközi irodával fogjuk össze az összes globális kereskedelmi reklámtevékenységet, a konzultingot, a eh, felhasználók segítését, a reklámtevékenységet is, ahogy a marketing tevékenységet is, de vannak más lerakataink is, irodáink, amelyek specializált tevékenységet végeznek, az adatforgalmat kezelik, illetve a felhasználói segítségnyújtás szolgálják. Azt mondjam, sajnálom, lejárt az ideje, 5-5 perc, megmondtam előre, és az elő, az eztán szólóknak is mondom, hogy ne, ne akarják annyira részletesen bemutatni a cégeiket, ismerjük a cégeiket nagyjából. A, térjenek rá egyből a lényegre, az adókérdésekre, erre a stratégiákra. Sajnálom, asszonyom, tovább kell lépnünk, köszönöm szépen, majd még válaszolhat a kérdésekre. Az Amazon képviseletében Monik Mesh asszonyt szólítom, aki a Global Public Policy alelnöke, globális tevékenységek alelnöke. Köszönöm szépen. Természetesen mi is gondolunk Franciaországra. Monik Mesnek hívnak, én az Amazon Public Policy-val foglalkozó elnöke vagyok, és Steve Dishman kollégám kísért el, aki az európai adózás ügyekkel foglalkozó alelnökünk. Köszönöm szépen a meghívást a mai ülésre, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és várjuk az önök szakbizottsága munkájának eredményeit, és szeretnénk hozzájárulni az önök munkájához, főként az OECD BEPS projektje, és más egyéb fejlemények tükrében. Az Amazon egy igazi pán-európai vállalkozás, 1998 óta vagyunk jelen az Európai Unióban, több mint 30 ezer munkavállalót foglalkoztatunk az Európai Unió minden egyes országában. Emellett sok olyan vállalkozás használja a weboldalunkat, amelyek határokon átnyúlóan tevékenykednek. Teljes mértékben támogatjuk azokat az európai kezdeményezéseket, amelyek az európai belső piacra vonatkozólag és nemzetközileg is harmonizált szabályokat tűztek ki célul. A szabályok következményeként létrejövő biztonság és a szabályok végrehajtása nagyon fontos a számunkra, ezért támogatjuk az OECD BEPS projektjét és a nemzetközi konszenzus kialakulását a szükséges reformokkal kapcsolatosan. A BEPS nagyon átfogó, ami nagyon nagy eredmény tekintve, hogy milyen rövid idő alatt született, teljes mértékben támogatjuk ezt az eredményt. Az elért konszenzusra építve kell koordinált és konzisztens, következetes módon végrehajtani a reformokat. Úgy gondoljuk, az Európai Unió európai és nemzetközi szinten is vezető szerepet vállalhat. Úgy gondoljuk, az Európai Unió fontos szerepet játszhat a következő főbb lépések megtételében először is. El kell érni azt, hogy az OECD által kidolgozott multilaterális az 2016-ban a lehető legtöbb vállalkozás csatlakozom, másodszorban fontos, hogy mindenki elfogadja a nyereséggel és a veszteséggel kapcsolatos OECD szabályokat, amelyek jövő év végén jelennek meg, hiszen a vállalkozások néha veszteségeket kell, hogy elkönyveljenek, főleg akkor, hogyha beruházásokat eszközölnek. Fontos, hogy az allokációs szerepek mint a profit, mint a veszteség esetében azonosak legyenek. Emellett a kötelező arbitrációra vonatkozólag is támogatjuk a tervezett lépéseket. Ezekre a lépésekre szükség van a BEPS eljáráson, illetve folyamaton belül annak érdekében, hogy megfelelő keretrendszer jöjjön létre, ezért támogatjuk az OECD folytatólagos munkáját. Emellett az Európai Bizottság adózási hatóságokra vonatkozó javaslatát is támogatjuk. Tudjuk, hogy ennek egyik része a szabályok megfelelésével összekapcsolódó költségek csökkentésére irányul, és a bürokratikus terhek csökkentésére ezt mindenképpen támogatjuk. Konszolidáció nélkül egy közös konszolidált adóalap Előnyeit azonban nem sikerül majd teljes körűen kiaknázni, mivel továbbra is jogvitákra kell majd számítani. A különböző javaslatoknak tehát a nyereség allokációjára és a veszteségre is ki kell térnie, ez nagyon fontos az olyan vállalkozások esetében, mint amilyen az Amazon, amely rengeteg beruházást eszközöl a kkv területén és a startup vállalkozások területén. Ha a konszolidáció nem lehetséges egy későbbi lépés során, akkor azt szeretnénk, hogyha a javaslatba bekerülne a kötelező jellegű és jogilag is kötelező arbitráció. Ezzel elkerülhető lenne az Európai Unióban a kettős adóztatás, és emellett a tagállamok közötti együttműködés is elősegíthető lenne, főként a transfer árakhoz kapcsolódó jobbiták esetében, mindez pedig fontos lenne az egész európai ügy szempontjából. Mi tehát az Amazon részéről támogatjuk a következetesen alkalmazott világos szabályok és átlátható szabályok kialakítását. Köszönöm. Avec, Köszönöm, most más tevékenységi körre fogunk rátérni. HSBC banktól fogunk, fogjuk meghallgatni ilyen mckinnon Head of Group Tax, ez a beosztása. Láthatják itt a falon az idő hogyan telik, tehát láthatják, hogy mennyi ideje beszélni. Good afternoon, Chairman. I'm Ian McKinnon. Köszönöm szépen. Ilyen McKinnon vagyok, a HSBC-t képviselem, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon. Először arról szeretnék beszélni, hogy a HSBC öm, hogyan látja az adóügyi kérdést, azt hiszem, hogy leginkább erre kíváncsiak. Az, mi úgy gondoljuk, hogy nekünk is be kell fizetni a ránk eső adórészt azokban az országokban, ahol működünk. Nagyon fontos az is, hogy a belső adóügyi szabályaink, illetve az általános szabályaink is lehetővé teszik azt, hogy a megfelelő profitot a megfelelő helyen tüntessünk fel. Még egy dolog, hogy ne kerülj, hogy ne, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy agresszív adóelkerülési szabályokat ne alkalmazzunk, vagy technikákat ne alkalmazzunk. Nagyon fontosnak tartjuk továbbra az átláthatóságot. Nyíltnak és átláthatónak kell lenni az adóhatóságok felé, és nagyon örülünk annak is, hogy ország szintű ország szintű bejelentési között van, ez a CDR 4 óta van így. Bank vagyunk, az adó fontos számunkra, és valószínűleg a Swiss, a Swiss Leaks kérdését még mindig, érdek, még mindig érdekli a, a részvényeseinket. Ez 7 évvel ezelőtt történt. Akkor is elismertük, most is elismerjük, hogy a magánbankunkban elfogadhatatlan adókultúrát és adógyakorlatot folytattunk. Örülünk a FATKA szabályoknak, adószabályoknak, örülünk továbbra az automatikus adat cserének. Ez az elkövetkezendő években lesz majd hatályos. Úgy érezzük, hogy az átláthatóság mindenképpen pozitív a vásárlóink számára, illetve klienseink számára, és így a számunkra is. Mit tettünk a bankban? Mi alapvetően megváltoztattuk az egész üzleti fellépésünket. A weboldalunkon ezt részletesen elmagyarázzuk, de hadd szögezzem le. Alapvetően megváltoztattuk magánbankunkban a kultúrát, és ez, ez üzleti tevékenységünk összes területére igaz. Amennyire tudtuk, megpróbáltuk azt elérni, hogy ha tudomásunk jut arra, hogy a klienseink adót kerülnek el, vagy pénzmosásban vesznek részt, akkor véget vetünk az üzleti kapcsolatnak. Ehhez tehát reformokat léptettünk életbe. Ez a szakbizottság egy kitűnő jelentést hozott létre november 4-én, erre térnék most rá. Három alapelvről. Három alapelvet követünk a HSBC-ben, ezt nem találtuk meg a jelentésben. Egy, egyrészt a koherencia és konzisztencia kérdése. Ennek örülünk. Nem fogom megismételni azt, amit Amazonos kollégám elmondta, de azt hiszem teljes mértékben igaza van. Van még egy terület, amit támogatunk, ez pedig az, hogy alapvetően ott adóztassanak meg minket, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Az HSBC erről szól. Még egy dolog, a harmadik alapelv is kedvünkre való átláthatóságról van szó. Az adó hatóságokkal való átlátható kapcsolat, illetve a nyilvános információkra vonatkozóan az átláthatóság mindenképpen pozitív, és az is, hogy ott adózzunk, ahol létrejön a profit. Az adó átláthatósági jogszabályok születendőben vannak, ez mindenképpen pozitív. A FATKA, illetve a közös, a közös beszámolási normák, az egyéb olyan jogszabályok, amelyek átláthatóbbá teszik a viszonyokat, mindenképpen pozitívak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm igazgató úr. Amit a Country by Country Reportingról mondott, az igazán érdekes. Ez az önbankukban már gyakorlatá vált, máshol még nem. Ezt ajánlom az önök figyelmében. Most Mark Hubbard következik a Barclays nevében. Ő ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint hogy csak a Barclaysnél. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Mark Hubbard vagyok, a Global Head of Tax adóigazgatója vagyok a Barclays Banknek. 2013 óta, de 20 éve dolgozom már a banknál, és érdekelnek azok a kezdeményezések, amelyek a határon átnyúló adóintézkedéseket, adószabályokat egyszerűsítenék. Ezért követtem a CCCTB-ből kapcsolatos, TB-ből kapcsolatos álláspontjaikat is. Röviden szólnék a bankunk általános adópolitikájáról. A Barclays nagy globális pénzügyi szolgáltató, 130 ezer alkalmazottal a világban, és mindig a helyi jogalkotás szerint működünk, de alapvetően az angol, a dél-afrikai dél és az USA szabályai szerint. A kis kereskedelmi magánbankolás és a beruházási banki tevékenység is érdekel minket. 3,5 milliárd font volt 2013-ban a forgalmunk, és 1 milliárd volt az adó fizetési tevékenységünk, vagy arányunk. Tehát hatalmas adót fizettünk be, főleg ebben az említett három országban. Egyes országokban, az Egyesült Királyságban is mi vagyunk az egyik legnagyobb adózó, és a világ száz legnagyobb az Egyesült Királyságban működő cége közé tartozunk, és az egyik legnagyobb adózó voltunk, vagyunk 2014-ben. Ezért nyilván az adózási tevékenységet is nagyon komolyan szervezzük, főleg az, hogy hogyan adózunk, azt tekintettük át 2014-ben, és elveket, iránymutatásokat fogalmaztunk meg 2013-ban már. Ezek minden adóügyi döntést szabályoznak, ezek a belső szabályok. Néhány szót szólnék ezekről. Például minden adótervezésnek úgy kell működnie nálunk, hogy valódi tevékenység kell, hogy legyen mögötte, és az általában elfogadott és jognak megfelelő, helyi jognak megfelelő módon történjen. Tehát már a tervezés szintjén az adó hivatallal konzultálunk, az elvárásait figyelembe vesszük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy konzisztensek legyünk a fellépésünkben, a saját értékeinknek megfeleljünk. Az adóátláthatóság kérdésében egyetértünk az országonkénti jelentéstétel kötelezettségével. Mi jóval túlmentünk a jelentési kötelezettségünkön egyébként, amikor legutóbbi beszámolónkat megírtuk. Egy, a működésünket országonként lebontva tártuk az érdeklődők elé, sőt valamennyi dolgozunk, partnerünk beleláthat ezekbe a tevékenységekbe. Szerintem az adóátláthatóság tekintetében piacvezetők vagyunk, és világosak az elveink, amelyek alapján működünk. Örülök annak, hogy ma meghallgatnak itt minket, és örülök a bizottság munkájának is, illetve az OECD átláthatósági projektjének is. Úgy gondolom, hogy a bankoknak meg kell felelni ezen átláthatósági követelményeknek, már csak a saját érdekükből is, hogy a bizalom feléjük nagyobb legyen támogatjuk a konzultációs eljárás elveit, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy, hogy az adóteher csak annyiban csökkenjen, amennyiben nem gátolja a működést. Nem is kívánok ennél sokkal többet mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönjük a beszámolókat, a bevezetőket. Most négy négy képviselő fog megszólalni a négy legnagyobb frakcióból. Először is Burkhard Bálsznak adok szót két percben a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy elfáradtak hozzánk itt a bizottságban. Örültem volna, hogy már első megkeresésünkre válaszoljanak és eleget tegyenek a meghívásnak. Konrad Adenauer tudom csak idézni, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy minden nap egy kicsit okosabbak legyenek. Nos, úgy tűnik, hogy most okosabbak már, és végre megfeleltek a meghívásunknak, hanem is első körben. Három témakörben szeretnék kérdést föltenni. Először is a fair adóverseny megteremtése érdekében Európában meg kell változtatnunk a szabályokat. Bizottságunk, azt hiszem elmondhatjuk, nagyon kritikusan látja azt a tényt, hogy sok multicég globális tevékenységét úgy szervezi meg, hogy a lehető legkevesebb adót kelljen fizetni, kihasználja az adó elkerülés valamennyi lehetőségét, szemben a kis és középméretű vállalkozásokkal, akik arányaikban sokkal magasabb adót, több adót fizetnek, mint a nagyok. És hogy látják tehát ezt a fajta versenytorzulást? Önök, hiszen valamennyien vezetők, ha egy kisebb céget vezetnének, akkor úgy éreznék-e, hogy hasonlóak a lehetőségeik a nagyokhoz? Szeretném önöktől megtudni továbbá, hogy adótervezési fázisban milyen belső osztályok, alosztályok végzik ezt a tevékenységet, nem egyformán részletesen írták le ezt a tevékenységet eddig, és hogy működik önöknél a hierarchia, tehát hol születnek a döntések. A bankoktól ugye még viszonylag átlátható ki az adógyi felülős, de a multicégeknél ezt nem látjuk egyelőre. Köszönöm szépen. Most a Szocialista és Demokrata frakció nevében Péter Zíven kap szót. De... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, szociáldemokrata szemszögből is érdemes azért szólni néhány szót a mai rendezvény kezdetéről. A tax mint szakbizottság tudomásul vette, hogy az első meghívásunkat nem fogadták el, szeretnénk elmondani, hogy ezt az Európai Parlament semmibe leként könyveljük el. A mai meghívás esetében már máshogy reagáltak, Szeretnénk önöket felszólítani, hogy a jövőbeni meghívásokat is fogadják el. A demokratikusan létrehozott parlamenti vizsgáló grémiumok a nemzetállamokban akár büntetőjogi szankciókkal is védekez, véde, védekezhetnek, Nekünk nincs meg ez a lehetőségünk, de biztosak lehetnek abban, hogy a jövőben majd élni fogunk azokkal az új eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy európai szinten igenis tiszteletben tartsanak egy ilyen parlamenti vizsgálati grémiumot. Egy konkrét kérdésem a Googlehez. 2012-ben a Google tudomásom szerint legalább 8,8 milliárd licenc díjat fizetett a vállalkozás Bermudákon elhelyezett részének. Az imént beszélt az írországi vizsgálatokról, abból indulok ki, hogy most a Bermudákon nem igazán kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, csak a licenszek megtartására szolgál ez a vállalati rész. Hogyan lehet az, hogy a világ egyik részén folytatják a kutatást, és a világ egészen más pontján fizetik ki a licencdíjakat, ott, ahol nem kell adózniuk, és így ott, ahol ténylegesen előteremtik a nyereséget, a profitot, ott nem fizetnek adót. Hasonló kérdést fogalmaznék meg az Amazon felé is, hogyan magyaráznak meg a polgároknak azt, hogy az infrastruktúra és a modern közigazgatás eszközeit használják ugyan, de adott országokban nem járulnak hozzá az adóterhekhez, ezen rendszerek fenntartásához. 2015-ben az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban kívánnak nagyobb mértékben adózni, hangzott el, hogyan nézne ez ki konkrétan, és mi a helyzet Franciaországgal és Lengyelországgal ott hasonlóképpen járnának el? Köszönöm, kedves kollégám. Az ECR frakció nevében Bert Lubik következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdem a Facebookot képviselő hölgyhöz szól. Bemutatta ugyanaz önök vállalkozását, de nagyon keveset szólt arról, azokról a problémákról, amelyekkel jelen szakbizottság foglalkozik, miközben a panelben résztvevő sokkal konkrétabban, tart, sokkal konkrétabb bevezetőt tartottak. Hogyan gondolkodnának egy egységes társasági adó alapról, főként annak tükrében, hogy az imént szóba került, hogy a konszolidált társasági adóalap a legfőbb aspektus a reformokat tekintve, támogatnának-e egy ilyen javaslatot, vagy pedig eh, hátrányosnak tekintenének egy ilyen javaslatot a vállalkozásukra nézvést. Szeretném megkérdezni azt is, hogy az önök vállalkozásának jelenlegi adópolitikája hogyan néz ki. 2014-ben az Egyesült Királyságban a sajtó beszámolói szerint körülbelül 4000 fontot fizettek be adóként, ugyanakkor azonban a forgalmuk körülbelül 100 millió fontos nagyságrendű. A koncern, teljes koncern adózása pedig szintén körülbelül 100 milliós font nagyságrendű, vagy dollár, nem tudom pontosan, mindesetre nagy összegről van szó. Úgy tűnik tehát, hogy az Egyesült Királyságban befizetett adó teljesen aránytalan ahhoz képest, hogy ott milyen mértékű nyereségre tesznek szert a Kajmán-szigeteken is, emellett szintén van érdekeltségük, miért ott, és vajon ez összefügg-e a feladózás kérdésével? Köszönöm. Köszönöm szépen, most az Alder nevében Mihály Trajler következik, ő jelentés, társjelentéstevő is. Uh, president. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Először is szeretném kifejezésre juttatni, hogy már épp itt volt az ideje annak, hogy eljöjjenek ide a szakbizottságunkba. Az általunk megfogalmazott és önök által nem elfogadott meghívás valóban azt jelezte, hogy nem igazán tartják tiszteletben ennek a parlamentnek a munkáját, ami a Google-t illeti, a brit Alsóházban meghallgatták a Google egyik képviselőjét, és ott beismerték, hogy a Bermudákon a Google-nek van egy lányvállalata azért, hogy az usa kívüli szellemi tulajdonukat védjék. Ezt miért az, pont a Bermudákon lehet csak megvalósítani? Miért nem lehet az USA-ban védeni ezt a szellemi tulajdonjogot, vagy akár az, az EU-ban? Az Amazontól a következőket kérdezném. 2015 májusában bejelentették, hogy mégiscsak adózni fognak Nagy-Britanniában és Németországban. Miért döntöttek így? Mi okozta ezt a pálfordulást? Az összes résztvevőtől kérde- kérdezném, hogy Hollandiában, Nagy-Britanniában és Írországban élnek-e a szabadalmakra vonatkozó szabályokat a lehetőségekkel, 2014-re vonatkozva mennyi a nyereségük ebből adódóan. A Bermudákon, a Virgin-szigeteken, a Kajmán-szigeteken és egyéb ismert helyeken van-e leányvállalatok, és ha igen, miért? És végül ki kezdeményezi azokat a szabályokat, amelyek a különböző multinacionális cégek jelentéstételi szabályaira vonatkoznak, ezek a szabályok kitől származnak, illetve kifogazza meg az erre vonatkozó ajánlásokat. Köszönöm. Köszönöm. Most ismét a vendégeink következnek. Ugyanabban a sorrendben talán? Lund Bladur. Ön is kapott kérdéseket. Yes. Donc 5 minutes aussi. Hein? 5 percem van most is. Köszönöm, elnök úr. Talán érdemes kicsit részletesebben elmagyarázni a helyzetet. Újabban ugyanis nagyon sokat beszélnek erről a médiában is. Alapvetően bermudai vállalkozásról van szó, de Írországban van, Írországban is be vagyunk jegyezve, az Európai Unión belül, és természetesen mindenhol reklámozzuk magunknak, magunkat. Alapvetően az ír hatóságnak fizetünk adót, de van egy holland elem is. Ez nem a, minős, nem a mennyiségről szól, az a befizetett adó mennyiségéről, hanem annak módjáról. Tehát valójában arról van szó, hogy az Egyesült Államokban nem fizetünk adót, csak az EU-ban. E az ír kormány ezt szeretné megváltoztatni. Ők azt mondták, hogy sokkal átláthatóbb módon és előre megjósolható módon kell fizetnünk az, az adókat, és természetesen be kell tartani jogszabályokat. A Bermuda, a Bermuda struktúrán is el kell gondolkodni egy kicsit, hogyan kötődik mindez az európai, illetve az amerikai adókhoz. Még egy pár dologról elgondolkodnék, a KKV-k szabályokkal való kapcsolatról, illetve az ő adó szabályaikról. Vannak, na, van nagyon sok mikromultinacionális cég, amelyek gyorsan nőnek, és ugyanazt az adó struktúrát követik, mint mi, ez azt jelenti, hogy csak abban az országban fizetnek adót, ahol be vannak jegyezve az egész világon létrehozott profitjuk után. Tehát nem ott hozzák létre, nem ott fizetik be az adót, mondjuk az app létrehozó cégek, ahol ezeket eladják, hanem a, otthon, hanem az ott saját államukban. Kaptam egy kérdést arról is, hogy hogy hol hoznak adógyi döntéseket nálunk. A többi multinacionális céghez hasonlóan az igazgató tanács hozza meg ezeket a döntéseket, de természetesen úgy, hogy tudomásuk van arról, hogy milyen jogi, szer, milyen jogi struktúrának kell megfelelni. Ezt válaszolnám erre a kérdésre. Ezeket a kérdéseket jegyeztem fel. Van, van még egy. Nem, nem, ennyi volt, csak köszönöm. Elnök, ha jól értettem, tisztelt uram, azt mondja, a Double Irish alkalmazása a Dutch sandwich -el. Nos, ennek az a hatása, hogy az Egyesült Államokban befizetendő adót eltereli más helyekre, de semmiféle hatással nincs arra, hogy az Európai Unión belül mi történik az adójukkal. Tehát az EU-s adóra nincs hatással. Igen, igen, ez így van. Arról van szó, hogy ez az adó, ez az adó befizetendő, tehát ezt az adót ezt nekünk is be kell fizetni, csak nem feltétlenül ott. Si nous pouvions avoir, euh... Nos, azt hiszem segítene nekünk, hogyha mindezt írásban és kicsit részletesebben is kifejtenék. Köszönöm. Vera asszony a Facebook nevében. Köszönöm szépen, megpróbálok a kevés időre gyorsan válaszolni. Kicsit messze van tőlem a mikrofon, talán hallanak azért. Nos, a nekem föltett kérdések közül arra válaszolnék, ami az angliai viszonyokkal kapcsolatos. Angliában Anglia egy nagyon hű partnerünk, nagyon pörög a gazdaság, és sok alkalmazottat is veszünk föl ott. Nagyon jó szakértőket, marketingeseket, mérnököket, akik kiválóan képzett szakemberek, olyanok, akiket nagyon szívesen alkalmazunk ebben a nagyon verseny, erős versenyhelyzetben, amelyben működnünk kell. Tehát ne felejtsék, hogy a munkaerőpiacon is hatalmas a verseny van, és nyilván komoly béreket fizetünk ezeknek, és a tőzsde miatt is ott vagyunk Londonban. továbbra is erős, erőteljes felvételi trend van nálunk. Angliában 37%-kal nőtt az előző évhez képest az új felvettek száma, és persze a körülményekhez kell alkalmazkodnunk, és úgy alakítanunk, a költségeinket, hogy az angol irodánk fenntartható legyen. Ami a másik kérdést illeti, hogy a CCCTV-vel mi van, általánosságban azt mondhatom, hogy elnézést, olyan vállalkozásokat, minden vállalkozás azt keresi, hogy hogyan növekedhet hogyan beruházhat, és hogyan lehet látható a világban, és ezért érdekünk nekünk is, hogy interoperábilisan és előre tervezzük a pénzügyeinket, tudjuk, hogy milyen növekedési potenciál van bennünk. A CCCTV ezért teljesen összeegyeztethető a saját céljainkkal, és támogatjuk azt, hogy a kormányok ebben a kérdésben pozitívan döntsenek. A harmadik kérdésre válaszolva, csak ugyanazt tudom elmondani, amit a Google képviselő mondott, nálunk is ugyanaz az üzleti modell, adózási modell van, mint náluk, de nem csak nálunk, hanem nagyon-nagyon sok cég a világban a Kajmán szigeteken tart lerakatot. Miért? Amikor nemzetközivé válik egy cég, akkor ez egy szinte automatikus bevett dolog, hogy a nemzetközileg működő cégek olyan semleges helyeken ö, tartanak lerakatokat, amelyek gyors és rugalmas reakciót tesznek lehetővé a világ állandó változó körülményeire. És ezért van nekünk is ott az szellemi tulajdon védelmi központunk a Kajmán-szigeteken. Az a fotó, amit, az a kép, amit a modellünkről most alkothatnak, egy pillanatfelvétel, az persze változni fog, a már említett okok miatt is, hiszen nagyon sok ilyen gondolkodás az OECD-ben is, meg a belül is elkezdődött, és ezeket követjük, ezekkel együtt mozgunk. Írországban és zajlik ez a folyamat, hogy a pénzügyi központunk hogyan és hol definiálódjon. Lenne egy megjegyzésem, asszonyom. Először is meglep, hogy ahogy Lundblatt úrhoz hasonlóan ön is azt mondja, hogy az, hogy mondjuk a Kajmán szigeteken vagy Írországban tartsanak fönn egy lerakatot, ez egy, egy adóparadicsomban egy lerakatot, ez csak az adó, az amerikai adózásra hat, és az európaira nem. Ez meglep, mert mert amikor az USA-ban jártam, akkor találkoztam szenátorokkal, akik Tim Cookkal is egyeztettek ugyanebben a témában, és láttam azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket megszülettek, és Tim Cook ott pedig azt fejtette ki, hogy azért használják a dupla ír módszert, hogy az amerikai adóérdekeket ne sértsék, és mindent inkább Európában csinálnak. Most ezzel kapcsolatban lenne megjegyzése. Pontosítanék, elnök úr. Az a tény, hogy a szellemi tulajdoni központunk a Kajmán szigeteken van, annak valóban nincs hatása a legtöbb európai országra. Írországban fizetjük az európai adónkat, és megfizetjük azt. Valóban elsősorban az USA-beli tevékenységgel kapcsolatos a Kajmán-szigetek. Jó, hát érdekes ezt látni, hogy akkor ez mégis fejtörést okoz az európai országokban. Lenne még egy másik megjegyzésem a kollégák felé. A Facebookkal kapcsolatban érdekes, ha jól értettem, asszonyom, akkor azt hallottuk, hogy a Facebook tervezi azt, hogy a verseny eh, erejét, ugye azt, hogy a kiváló szakembereket, mérnököket foglalkoztat vesz itt Európában, Egyesült Királyságban, akiket jól megfizet, eh, bónuszok formájában is sokat ad nekik, vagy részt vehetnek ugye a részvények tulajdonlásában. Ez ez úgy gondolja a Facebook, hogy ez csökkenti az ő befizetendő adóját, hogy ilyesmit csinál. És hogy ez jogszerű. Köszönöm, elnök úr, hogy erre is válaszolhatok. Igen, fontos, hogy ezt elmondjuk. Ez egy olyan modell, amelyet nagyon sok innovatív új fiatal európai cég is követ, modell est un modèle très vertueux pour l'innovation. És valóban ez egy ismert innovációs modell, és egyes országokban valóban komoly adóleírást lehet akkor végezni, egyébként Franciaország is ezek közé tartozik, ha az ember az innovációt fejleszti egyébként. Annélkül, hogy a vitát itt hosszúra nyújtanánk, bennek adnék szót. Még egy egészen rövid megjegyzést, ha megengedik, illetve egy rövid kiegészítő kérdést tennék fel. Ha jól értem, akkor a szellemi tulajdonokat a Kajmán szigetekre helyezték át azért, hogy a Facebook gyorsan és rugalmasan tudjon reagálni az üzleti környezetben bekövetkező változásokra. Miért nem tud ugyanígy reagálni a Facebook, ha például Németországban vagy Franciaországban található ez a szellemi tulajdon? Köszönöm. A modellünk szerintem nagyon is konzervatív, szok, szokványos. Sok vállalat működik így, akinek, aki több országban is jelen van. Négy éves volt a vállalat, amikor külföldre is kitekintettünk, tehát egy általános modellt követtünk, a mainstream modellt. Egy semleges helyzetet választottunk központnak, ahonnan az egész világot le tudtuk fedni. Hogy a kolléga is mondta, az Egyesült Államokban az Egyesült Államokban a szellemi tulajdon jogra vonatkozó adó az egész világra vonatkozik, ezért kerestünk egy olyan helyet, amely semleges ilyen szempontból. Elnök, Örülök annak, hogy ezt a kiváló melléknevet választottam, mint hogy semleges. Elég vicces az, hogy egy négy éves valaki már is konzervatív módon lép fel. De nagyon vicces volt, kedves barátom, de nem kapott szót. Köszönjük azért a viccet. Mekinen. Nem, Mesasszony következik. Köszönöm. A kollégám kezd. Először arról szeretnék beszélni, hogy az adó ügyi osztályunknak mi a struktúrája. Szerintem nagyon sok olyan cég van, amely ilyen struktúrával rendelkezik, mint mi, a Dutch sandwich is gondolok. Úgy véljük, hogy a jogszabályokkal, jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk, illetve megpróbáljuk anticipálni a jövőbeli jogszabályokat, ahol jogszabályok megváltoznak, arra mindig fölkészülünk. Amikor amikor különböző vállalkozási kezdeményezések vannak, ezeket általában a kliensek kezdeményezik, ezeket, ezeket mindig támogatjuk. Az egyik, az egyik legkomolyabb adóügyi politikánk az, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket. KKV-k. Úgy véljük, hogy ugyanazokra, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a multinacionalis cégekre, illetve a KKV-kre. Rengeteg olyan KKV van, amelyek, ami, amelyekkel együttműködésben vagyunk, és nagyon komoly profitot termelnek. Ezért fontos az, hogy egyelő feltételek mellett dolgozhassunk. Jelenleg vannak még különbségek, és az EU-nak itt szerepe is van. Azt gondoljuk, hogy ez a következő másfél évben itt az lenne a lényeg, hogy a lehető legtöbb országban egy multilaterális eszköz jelenjen meg. Lehet, hogy valaki nem tudja, mi ez. Általában, ha két ország között létezik egy adógyi megállapodás, akkor ezt bilaterális módon alkalmazzák, de nem régiben lehetővé vált az, hogy több ország is megtehesse ezt, több ország is együtt működő, működhessen így. Ez azért fontos, mert ez gyorsabbá teszi a folyamatokat, illetve átláthatóbbá. Ez nagyon fontos az adóhatóságok számára, és számunkra ez a legfontosabb prioritás, ezt kell először létrehozni, hogy valóban tisztességesek és, egy, és egyenlőek legyenek a viszonyok. Adókulcsok, profitok témájában Európában nagyon komoly a beruházási szintünk. Körülbelül 30 ezer munkavállalónk van ebben a régióban. Egy alacsony marzsú iparág vagyunk, nem mindig nagy a profitunk. Volt olyan év is, amikor a globális eredményünk veszteség volt. Az adó pedig profithoz kapcsolódik, nem bevételhez, bár a sajtó sokszor tévesen ezt írja. Folytatnám ott, a kollégám abba hagyta. A szakbizottság munkáját messze menőkig támogatjuk, nagyon fontos ez a munka. A korábbi meghívásokat sajnos nem tudtuk elfogadni, mert ahogy arra utaltunk korábban is, jelenleg az Európai Bizottság vizsgál egy ügyet Luxemburgban, tehát ez egy adó, ez egy állami támogatásra vonatkozó nyomozás, arról nem tudunk beszélni. Ezért tudunk csupán az adókérdésekről beszélni. Tarder és Simon úr feltettek két kérdést. Idén az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban is nyitottunk egy leányvállalatot, korábban ott csak web oldalunk volt. Ennek az a célja, hogy jobban tudjuk a vásárlóinkat, vásárlóinkat kiszolgálni. Köszönöm. Elnök, ezért szeretnék mostantól az országonkénti bejelentési kötelezettséget, hiszen vannak újabb leányvállalataik. Igen, valóban támogatjuk ezt az országszintű bejelentési kötelezést. Szerintem nagyon jó az, hogyha kontextus függően történik a kapcsolat felvétel az adóhatósággal, szerintem ez sokkal hatékonyabb elnök. Köszönöm. Megkinen úr következik. Uh, first of all, I'd like to... Először is szeretnék. Earlier, it was such short notice, we just didn't get around to. Uh, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma. Sok olyan kérdés hangzott el, amely a digitális tevékenységekre vonatkoznak és számomra ebből az a kompetenciám, hogy arról beszéljek, hogy az adó osztályainkat hogyan szervezzük, és hogyan e, tudatjuk a velünk együttműködőknek is, hogy hogyan kell megfelelniük az adó szabályoknak. Erről nyilván sokat és részletesen tudok beszélni, ha kell, ezt ne, nehéz néhány percben kifejteni, de hogy a legtöbb szervezetnél van, vagy hát amelyeket én ismerek, Általában végül is az igazgató tanács dönt az adópolitikáról, és utána a feladatot lebontják az egyes menedzsment szintekre. Ha az adókérdések nem az igazgatótanáshoz tartoznak és tartoznának, akkor nagy gond lenne, de amennyiben az igazgatótanács dönt erről, akkor az átláthatóság garantált, és egy szervezeti értelemben is látható, hogy mikor, miért, melyik osztály egység felelős. Erről csak ennyit tudok általánosságban gyorsan mondani. Voltak arra vonatkozó kérdések, hogy a kis és középéretű vállalkozásokkal mi a helyzet. Szerintem itt nem releváns az összehasonlítás. Hubbard úr, megkap szót. Köszönöm. Ami az adó tervezést, a struktúrát illeti a nagy cégekben és a kis vállalkozásoknál, szerintem hasonlóan egyformán kéne adóztatni a kicsiket és a nagyokat. De a nagy cégek, mint a Barclays is, több mint 50 országban működik, és ez egy komplexitás szintet generál, amely végül is eltávolítja az ilyen nagy cégeket a kicsiktől. Nekünk arra is oda kell figyelnünk, hogy a kettős adóztatást elkerüljük. A BEPS mindazon esetekben, ahol a gazdasági megfontolások is övezik a kockázat megközelítést, működőképes, és amikor mi adóbevételt tervezünk, <clears throat> akkor, ahogy ezt az előzetesben is elmondtam, átlátható elvek alapján működünk, amelyeket az igazgató tanács alkotott meg, és ez minden területre vonatkozik, a kereskedelmi tevékenységre, a fogyasztók kiszolgálására, és ráadásul ugye minden országban ezeket meg külön helyi szabályok is szabályozzák. Tehát nagyon komplex az ilyen tervezés, és csak akkor működőképes, hogyha a hierarchia átlátható, világos. Minden nagy cégnek vagy kis cégnek is van adótanácsadója vagy adótanácsadó osztálya, és az adóügyi döntéseket, az adótervezést nálunk is ez végzi. Köszönöm szépen. Most rátérünk a kérdések második körére. Most Dömezi kollégának adok szót a baloldal részéről két percben. Song az Oasis, don't... Van az Oasisnek egy olyan dala, amely azt mondja, hogy don't look back in anger, tehát ne tekintsünk a múltba haragosan. Ezért nem is szólnék most arról, hogy nem fogadták el az első meghívásunkat. Azt azonban hangsúlyoznám, hogy itt a szakbizottságban igazat kell mondaniuk, karácsonykor majd a gyermekeiknek mesélhetnek meséket, de itt igazat kell mondaniuk. Az amerikai szenátus egyik vizsgálata szerint a Caterpillar cég Rengeteg pénzt költött egy adózási stratégia létrehozására, harmadik partnerek fizették ezt, és a stratégia célja az volt, hogy az adóterheket csökkentsék. A panelistákat szeretném megkérdezni, és nem válaszolnak, abból indulok ki, hogy igen a válasz, hogy valaha is egy harmadik félnek az adó megtakarítások céljából pénzt fizettek-e Lehetett ez a harmadik fél a Big Four közül, tehát a négy nagy közül az egyik, vagy a luxemburgi adóhatóság. Így jártak el, avagy sem. Ha nem válaszolnak a kérdésre, abból indulok, hogy igen a válasz. Másodszorban az Amazon képviselőjét szeretném figyelmeztetni arra, hogy Bob Cornfordnak írtam egy levelet. Ő volt az egykori adóügyi vezető. Azt hangsúlyozta annak idején, hogy Luxemburg milyen kiváló üzleti partner, és Luxemburg és Juncker úr személyesen is felajánlotta, hogy megoldja a problémáikat. Mivel ebben az ügyben eljárás zajlik, ezért csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a nálam lévő kérdés sort hajlandóak lennének-e majd megválaszolni, miután lezáról a Bob Conforddal kapcsolatos eljárás. Harmadsorban a HSBC-hez tennék, intéznék egy kérdést. Egy nagyon nagy hiányossággal küzdő országonkénti jelentéstételük, jelentéstételi gyakorlatuk van. Szeretném megkérdezni, hogy a lányvállalataik közül melyek csak vállalatok, vagy postafiúk vállalatok, és melyek ténylegesen létezőek. Sven volt következik. Köszönöm. Mi, minek utána ma megtudhattuk, hogy az HSBC és a Barclays az, a nyilvános országonkénti jelentéstétellel nagy mértékben egyetért. A Google, a Facebook és az Amazon képviselőjétől szeretném ma megkérdezni, hogy itt ma kötelezettséget tudnak-e vállalni arra, hogy a jövőben szintén nyilvánosan beszámolnak majd az adózása kapcsolatos adatokról, ugyanúgy, ahogy a két másik kollégájuk is vállalta ezt. Másodszorban fontos, hogy itt a szakbizottságban ma az igazság hangozzék el, az, amit a Google-ról és a Facebookról mondtak, illetőleg az önök üzleti gyakorlatáról a Bermudákon és a Cayman-szigeteken megtévesztése ennek a szakbizottságnak. Teljesen nyilvánvaló, hogy az európai adózásra kihatással van az, hogyha a nyereség áthelyezésével gondoskodnak arról, hogy az USA-ban ne kelljen utólag adót fizetniük. Csak is az ilyen vállalati struktúra felhasználása teszi lehetővé, hogy az európai adódömpinget így módon gyakorolják, ahogyan teszik. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan mit mondanak. A Google-től szeretném megkérdezni, hogy miért van az, hogy az SEC felé azt bejelentik, hogy a Bermudákon van egy lányvállalatuk, és a saját weboldalukon 70 lányvállalat szerepel egy listán, a Bermudákon elhelyezkedőről viszont hallgatnak. Az HSBC-től szeretném megkérdezni, hogy a nettó nyereségük 70%-a miért Hongkongban keletkezik, ugye Hongkong adó paradicsomként ismert, és mindeközben a nyereségük fele hongkongi tevékenységükből származik, akkor miért ilyen, termel ilyen nagy nyereséget az ottani üzleti tevékenységük. És a Facebooktól szeretném megkérdezni, hogy Luxemburgban, Hollandiában, Svájcban is van-e lányvállalatuk, és ha igen, miért? Köszönöm. Merci beaucoup pour le groupe. Köszönöm szépen. Az FDD frakció nevében Márkot Záni következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A ma itt lévő banki képviselők úgy látom, hogy a country by country reportingot támogatják, ez remek, szép gesztus lenne, hogyha elfogadott jogszabály nélkül is spontán részletesen országszintű bejelentést tenni, vagy ország alapú bejelentést tennének a következő pénzügyi évre vonatkozóan. 2008-2009-ben az egyik bank botrányba keveredett, hsbt ről beszélek, mert segített egyes klienseinek, hogy az adót elkerüljék. Kérdezem, hogy ez pontosan kérdezem, hogy pontosan milyen intézkedéseket léptettek életbe, hogy ezt elkerüljék a jövőben. Szeretném megérteni, hogy a pénzügyi szolgáltatók számára miért előnyös az, hogy Luxemburgban vagy Írországban tartsák vagyonuk egy részét, nem pedig máshol. Ami pedig a Google-t és az Amazon-t illeti, illetve a Facebookot, szeretném, hogyha részletesen részletesebben beszélnének a stock optionről, hiszen ezáltal ugye az adó alapot lehet csökkenteni. Facebook említette, hogy a dolgozóknak kiadott jövedelmek, illetve magas fizetések teljes mértékben legálisak. De kérdés az, hogy a termékekre ez milyen hatással van bár nagyon inventiózus ez a megoldás, hogy nagyobb jövedelmet, illetve nagyobb jutalékot osztanak, illetve nagyobb bónuszt osztanak ki. Önök szerint ez mennyiben megoldás? Köszönöm, mondja az elnök. Bernard Monó következik az elnök frakció nevébe. Tisztelt Hölgyeim és Iraim! Nem tudom, hogy tényleg köszönetet kell mondanom azért, hogy elfogadták a e, meghívásunkat, mert tudom, hogy csak félelemből jöttek el. De mi sem vagyunk ostobák, tudjuk, hogy miről van szó. Valószínűleg ez a mi szakbozottságunk e, vége, ezért voltak hajlandóak most eljönni folytonosan lobbiznak az Európai Bizottságnál. Azt hiszem, hogy azért fogadták el igazából a meghívást, hogy ezt tudják folytatni, nem azért, mert igazán hozzá akarnak járulni a vizsgálat sikeréhez. Nem hiszem, hogy bármilyen erkölcsi problémát felvetne önökben az, hogy így vagy úgy adóznak, mennyit körül, mennyi adót kerülnek nekem. Rendkívül sok botrányról hallottunk az elmúlt években, Svájcból, Luxemburgból, a mexikói kartelekről, drogkártelekről, arról, hogy akár közelkeleti, akár közelkeleti terrorista szervezeteket is támogatnak. Az amazon jelenleg vizsgálják Luxemburgban. Ugye Franciaország hát Luxemburg fizetett be adókat, a Facebookot is ismerjük, hogy milyen technikái vannak. az állampolgárok adataival kereskedik a Facebook, ez nagyon elítélendő, sokszor úgy teszi ezt, hogy az állampolgárok ennek nincsenek is tudatában. Az, a multinteres cégok egyes számú célja a lehető legnagyobb profit, és a részvényesek és az igazgatók ennek az igazi kedvezményezetjei. Az Európai Unió ultraliberális gazdasági modellje ezt önök számára lehetővé teszi. Nem csoda, hogy így járnak el. Önök most me a kulpáznak. Kérdezem, hogy hajlandóak-e arra, hogy fenntartás nélkül együttműködnek mostantól kezdve a tagállamokkal, illetve az európai intézményekkel. Elnök, köszönöm, kedves kolléga akkor ugyanabban a sorrendben fogjuk meghallgatni a szakértőket, Lundlenú. Köszönöm szépen. A harmadik felekkel való viszonyunkra kérdezett rá. Ha megnézik az adó struktúráinkat, a multi cégeknél általában, a harmadik felek, vagyis a tanácsadók igen fontos szerepet játszanak. Ők mondják meg kívülről nézve, hogy ö, ö, jól cselekszünk-e. Tehát ez egy jó bevált gyarokolat, hogy szakértőkkel nézhetjük át a tevékenységünket, hogy megfelelünk a normáknak, a szabályoknak, a jogszabályoknak. Tehát nem hiszem, hogy a tanácsadók felhasználása ba, baj lenne. Nem ez volt a kérdésem, uram, az volt az uram, hogy fizettek-e önök ilyen közvetítőknek, akik adó esélyeket tártak föl önöknek? Igen, használunk tanácsadókat, és minden helyi szabályjal összhangban van ez. Igen, tehát akkor igenre válaszolt, köszönöm. A másik kérdés ugyancsak fontos volt, hogy az országonkénti jelentésről mit gondolunk. A Google az átláthatóság híve, mi megfelelünk sok Európai Uniós átláthatósági szabálynak, ezzel nincsen bajunk. Ha megnézik, ezt, hogy a transferárazásról szóló megállapodást, amit a nemzetközi adó normák alapján kötünk az alvállalkozóinkkal, azok mind teljesen szabályszerűek. Igen, független harmadik felek végzik el az adott országban a lehetőségek felmérését, az adótervezésre segítséget nyújtanak, és ezt szívesen el is mondjuk, beszámolunk erről. A társasági adócsok helyütt ugye nem a jövedelem és a forgalom alapján kell egyértelműen kizárólag fizetni. Tehát támogatjuk az országonkénti jelentéstételt, és a transzparenciával is elviekben egyetértünk nem ezt kérdeztem elnézést, hogy alávetik-e magukat a nyilvános országonkénti jelentésnek. Igen, már nagy rész ma is ez a helyzet. Azok a közvetítők társ, de ez nem nyilvános. Én azt kérdeztem, hogy a nyilvános országonkénti jelentést jelennek, és alávetik-e magukat. Ez az adott ország jogalkotásától függ, hogy mi tekintenek privátnak és köz közérdeket szolgálónak. De akkor a kérdésem továbbra is, igen vagy nem? Igen, minden országban a helyi szabályoknak megfelelően működünk. Igen. Igen, ez egy alapelvünk. Válaszolt, nem azt, amit ön hallani akart, attól még ez válasz volt what he wished, Until but you answered. No. Ah, yeah, the answer is no. Okay. A válasz tehát nem. De természetesen a jogszabályokat betartják, igaz? Negyedik kérdésben morális megfontolások. Arról pedig azt mondanám, hogy, hogy a morális megfontolásokat illetően szerintem, ha megfelelünk a jogszabályoknak, akkor egy nagy cég egyben a morálnak is megfelel, mert a legmorálisabb dolog a jogkövetés. Ez kicsikre, közepesekre és nagyokra is egyaránt érvényes. Jó, merci, Madame Rer. Rer asszony kap Nem válaszolta meg a másik kérdésemet. Szó. A Bermudák. A Bermuda szigetekről. Megismételni? Azt mondtam, hogy ön azt állította, hogy a bermudai struktúráknak nincsen az európai adóelkerüléssel kapcsolata. Szerintem pedig van, mert nem lenne értelme az egész európai adóelkerülési procedúrát csinálni, hogyha európai szabályok szerint kéne működniük. Ez egy félrevezető kijelentés volt. Ezt nem osztom. Azt mondtam, hogy a Bermudán olyan pénzek vannak, amik az USA-ba mentek volnak. Ez, ez már egy adózott jövedelem, egy profit, ami a transferárazási rendszernek az eredménye. Tehát tulajdonképpen pont az a sok-sok milliárd dollár, ami ott van, abból ruházunk be újra Európában, és ez kiváló lehetőség Európá számára, mert egyébként nem lenne erre pénz. Ha ezt a pénzt az USA-ba hazavinnék, akkor ennek ott meg kéne fizetni ott a magas vállalkozási adót. Tehát önök két helyen is, csak másképpen kerülik meg a, az adózást, az USA-ban is, az Európában is. Mondja már egy igaz mondatot. A Bermuda modell azt szolgálja, hogy, hogy közel legyünk a tevékenység helyéhez, mert a transferár rendszer, amelyet ön kritizál és kritizálhat, ha akar, de e, ezt a kormányok találták ki az OECD felügyelete mellett. Éppen ezért kérdeztem, vagy kértem az előbb azt, hogy egy pontos, részletes elemzésben írja le nekünk, vese papírra, hogy ennek a rendszernek még a következményei. Tehát kérdés az, hogy ki mit veszít ezzel, az amerikai adófizető, illetve az európai. Egyéb kérdések? E, ennyit szerettem volna én magam részéről. Köszönöm, elnök úr. Próbálok az összes kérdésre válaszolni. A harmadik felek, közvetítők témája, igen. Vannak tanácsadóink, akik ugyanazon okoknál fogva, amit mondott a kollégám, segítenek minket, tehát amikor egy új országban megjelenünk, akkor ők segítenek, ezek a tanácsadók segítenek minket, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak. Nem feltétlenül tudja a cég vezetősége, hogy pontosan egy másik országban mik az adó szabályok, tehát nagyon fontos ez a fajta tanács. Szerintem ez normális, ezzel semmi gond nincsen. Nézzük az ország szintű elszámolást. Nem ezt kérdeztem, mondja a képviselő. Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy fizettek-e harmadik félnek, egy az adóhatóságnak, vagy bárki másnak azért cserébe, hogy milyen ad, adókulcsot ilyen vagy olyan adótúcsot kapjanak. Nekem egy hat éves fiam, azt hiszem, ő megértette volna a kérdést, talán ön is. Tisztelt képviselő úr! Nincs szó ilyenről. A kérdése ezek szerint az, hogy hogy az embereknek azt szerint adjuk-e a juttatást, hogy adó szempontból mennyire hatékonyak. Nem, nem erről van szó ha gondolja, írásban is válaszolhat, mondja az elnök. Jó. Nézzük az ország szintű beszámolás, vagy el, ö, elszámolást. Nem szeretném, hogyha unalmasnak hangzanék, meg kell ismételtem azt, amit előttem már elmondtak. Az átláthatóság összes átláthatóság vonatkozó összes normát betartjuk, az összes kért információt nyilvánosságra hozzuk a jogszabályok értelmében, hogyha az ország szintű beszámolási kötelezettség érvényes Európában, akkor nyilván ezt betartjuk mi is. Aztán Kajmán-szigetek. Említett az adódömpinget. Nem értünk egyet ezzel a jellemzéssel. Ahogy a kollégám említette, az Egyesült Államokra vonatkozó, ez Egyesült Államokra van hatással, az Egyesült Államokba fizetett adóra van hatással. Egyesült, az Európai Unióra nincs hatással, kivéve Írországra, de az ír jogszabályoknak meg egyébként is megfelelünk most, és hogyha megváltoznak a jogszabályok, arra is fel leszünk készülve, és arhoz is fogunk alkalmazkodni. Milyen azokban az országokban, ahol tevékenykedünk, ott van Hollandia például, ott van egy irodánk, Svájcban nincs, Luxemburgban csak jogi képviselőnk van, erről tudok beszámolni. Ami az árukészletet illeti, ez egy nagyon érdekes téma. Ami a részvényeket illeti, a részv- részvényekkel tudjuk fizetni jó munka esetén a dolgozóinkat. Ez egy nagyon vonzó modell számukra, vagy a KKV-knek is tudunk így, KKV-kat is tudunk így jutalmazni, számukra ez még motiválóbb, úgy jutalmazzuk tehát a dolgozóinkat, vagy a partnerségi kapcsolatban álló KKV-kat, hogy részvényeket adunk nekik. Ez Franciaországban nagyon jól működik. Sokkal vonzóbbak vagyunk ezáltal, és az innovációra, az innovációs vonzó hatás is nagyon nagy. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen pozitív. Elnök, remek, köszönöm. Következnek a bankok. Megkinen úr pardon, excusez-moi. Elnézést, elnézést. Önt mindig kihagyom, elnézést kérek öntől. Alelnök úr. I'm sorry. I'm sorry. Um, coming back to the country by country. Visszatérve az országonkénti jelentéstétel kérdésére, ahogyan korábban elmondtam, mi támogatjuk az országonkénti jelentéstételt, Kulcsfontosságú kockázati felmérő eszköznek tartjuk az adóhatóságok számára. Fontosnak tartjuk mi is, hogy megértsék az adóügyeket a vállalkozásokra vetítve, és szívesen megadjuk ennek a kontextusát, és hogy úgy gondoljuk-e, hogy nyilvánosnak kellene lennie ennek az adatnak, úgy gondoljuk nem, több okból kifolyólag is. Úgy gondoljuk félrevezetőek lehetnek ezek az adottak, Más részről. ez az információ sokszor bizalmas üzleti információkat tartalmaz az értékesítésről, a nyereségről, úgyhogy a nyilvános jelentéstételnek nem vagyunk a feltétlen rajongói. Ami a, az adóügyi tanácsadást illeti, igen, igénybe veszünk ilyen szolgáltatásokat, nem minden országban, de a globális tevékenységünkben mindenképpen. Fizetünk-e nekik azért, hogy az adóinkat csökkentsék? leginkább azért fizetünk nekik, hogy a különböző országokban uralkodó jogszabályokat meg tudjuk érteni. Egy egyszerű szabályt, egy egyszerű példát említenék, hogyha valaki egy országban tevékenységbe kezd, akkor ott nagyon fontos megérteni azt, hogy milyen szabályok uralkodnak, és milyen következményei lehetnek egy-egy döntéshozatalnak igen, de a javadalmazás a megtakarított adó mennyiségétől függ? Nem tudok arról az Amazonon belül, hogy valaha ez megtörtént volna. És ezt írásban tudja adni nekem? Igen, igen, igen, a meghallgatás után persze. A harmadik kérdés pedig a kompenzációra vonatkozott, és hogy ez valamiféle eszköz-e az adóoptimalizálásra vonatkozólag nem. A részvénykompenzáció a kompenzációnak egy nagyon fontos eszköze, és itt az adó egyáltalán nem szempont, az adózás. Köszönöm szépen, megginen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. öt kérdést jegyeztem fel, gyors, nagyon gyorsan tudok válaszolni ezekre a kérdésekre. Az első kérdés, jól emlékszem, az volt, hogy tanácsadókhoz fordulunk-e, és hogy fizetünk-e nekik tanácsadói tevékenységükért, a mm, rövid válasz nem. Mindig úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon érzékeny terület, nem szükségszerűen a legjobb tanácssal szolgál a tanácsadó, és lehet, hogy akár túl is szeretne teljesíteni, ha értik, mire gondolok. Lehet, hogy olyan esetben is adómegtakarítást javasolna, ahol ez nem indokolt. Úgyhogy én nem igazán szeretem az efféle gyakorlatot, és a kollégáim, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot, szintén nem igazán tartják ezt jó ötletnek. A következő kérdés az volt, hogy hány lányvállalatunk volt, és hány ezek közül a valós. A lányvállalatok számáról az év végén fogunk egy listát tenni. Valószínűleg kb. 800 van globális szinten, 1500 volt 5-6 évvel ezelőtt, és a mi célunk az, hogy körülbelül 600-550-re csökkenjen a számuk 2016 végére, illetve 2017 elejére. Nem vagyok biztos benne, hogy mire gondolnak, amikor azt a kifejezést használják, hogy postafiók cég, de annyit elmondhatok, hogy egyik lányvállalatunk célja sem az, hogy a nyereséget elvigyük onnan, ahol az üzleti tevékenységünk zajlik. Ezeknek a lányvállalatoknak a üzleti céljuk van, üzleti célra jönnek létre, és biztosíthatom önöket, hogy a pénzmosás elleni szabályaink egyszerűen ellehetetlenítik azt, hogy bárki is ezeket a leányvállalatokat arra használja, hogy az adóhatóságok elől elmeneküljön. Az adóügyi átláthatóság nagyon fontos számunkra, és az adóterhek vállalása az üzleti tevékenységünk helyszínünk kulcsfontosságú számunkra. Az HSBC hatalmas cég, Hongkong az eredeti székhelye, és csak az elmúlt húsz évben váltunk tevékenyé Európában. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy az úgynevezett exotikus országokban is jelen vagyunk, ott valós üzleti tevékenységet folytatunk, és ott helyben banki szolgáltatásokat nyújtunk, még egyszer mondom, mi nem használunk különböző postafiók cégeket, nem bújunk postafiók cégek mögé, és nem bújtatjuk ezek mögé az ügyfeleinket sem. Tehát akkor mindenütt, az mindegyik lányvállalatukhoz jelentős szem munkavállaló is kapcsolódik? Igen, és a 2014-re vonatkozó országonkénti adatokat szívesen eljuttatom önnek, és abból ez kiderül. Úgyhogy ha a meghallgatás után még négy szemköz szeretne egyeztetni, nagyon szívesen rendelkezésre állok. A nyereségünk 21%-a Hongkongban keletkezik. Zárásképpen szeretném még egyszer elmondani, hogy ez volt az eredeti székhelyünk. A második világháború után visszatértünk Hongkongba, ott nagyon jelentős tevékenységet folytatunk, ott vagyunk az egyik legnagyobb, mi vagyunk az egyik legnagyobb bank, nagyon büszkék vagyunk erre, és kérem, ha elmennek oda, látogassák meg az épületünket, ez egy hatalmas épület, több tízezren dolgoznak ott, és a közel-keleti tevékenységünkhöz kapcsolódóan rengeteg a munkavállalónk, a, rengetegen dolgoznak nálunk, egy hatalmas üzletágról van szó. Végül milyen változtatásokat eszközöltünk, alapvetően megváltoztattuk a működési kultúránkat, nagy mértékben csökkentettük az ügyfelek számát a kapacitásainknak megfelelően, és az adóhatóságok felé pedig fair, transzparens módon kívánunk viszonyulni, ez az egyetlen működési módszerünk. Mi, ami Luxemburgot illeti, nagyon szívesen hasznosítanánk az Egyesült Királyság belé ansor struktúrákat, de sajnos az ottani üzleti körülmények sajnos ezt nem teszik lehetővé. Köszönöm. Azt hiszem, hogy kifutottam az időből. Utolsó köre következik a kérdéseknek. Ludek Niedermayernek adok szót a néppárt részéről két percben. Köszönöm szépen. Elnézést tévedtem. Kihagytam a Barclays részéről a válaszadó urat, Hebard úr. Semmi gond. Két kérdést kaptam. Luxemburgban sokszor megkaptam már ugyanezt a kérdést, és McKinnis úr megjegyzéseit. De csak azt tudom mondani, hogy sok éve ott vagyunk már Luxemburgban. Luxemburg egy komoly pénzügyi központ, nagyon sok ügyfelünk van ott, és nyilván vonzó az adó környezet, amely támogatja az általunk is végzett beruházási bankolási tevékenységet. de nem látom azt, hogy, hogy a Barclays miért lenne azzal vádolható, hogy adót kerül el, mondjuk Franciaországhoz képest Luxemburgban. A másik kérdésre a válaszom ugyanaz, ami az Amazon képviselőjének volt, hogy nem tudok arról, hogy kenőpénzeket fizettünk volna bárkinek. Lehet, hogy előfordult egyedileg, a múltban ö, ö, az én tudtommal nem, és ahogy az elején is elmondtam már, nálunk nagyon világos elvek vannak hatályban három évve már, és 2013 óta ezt nagyon keményen érvényesítjük, ezt a fajta átláthatósági politikát. Azt hiszem ezzel megválaszoltam a kérdést. Jó, köszönöm. Akkor most jön az utolsó köre a kérdéseknek, ahogy az előbb már beharangoztam de Meyer úr most akkor két percben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Azt hiszem az Amazon képviselője mondta azt, hogy a világosság, a kiszámíthatóság nagyon fontos az üzletnek, és a Barclays adóügyi vezetője is azt mondta, hogy az OECD BEPS projektje és a CCTV is támogatandó projektek. Ezekben akkor tehát Egyetértünk. Akkor hadd tegyem föl két kérdésemet. Első, a BEPS projektnek önök szerint melyik a legjobb része, amely révén legjobban javíthatóak a globális adószabályok és az átláthatóság, és melyek azok, amelyek kevésbé tetszenek önöknek? Második kérdés. A világosság és biztonság hiánya nem csak az adott nemzeti adó szabályok jóságából vagy rosszaságából következhet, hanem ezek különbözőségéből is adódik. És szerintem a CCCTB projekt, amelyet két évvel ezelőtt az Európai Bizottság tett le az asztalra, ez nagyon támogatandó, a parlament is támogatja. Ezért azt szeretném tudni, hogy az önöknek mi a vélemény erről a projektről, és szerint, önök szerint a kormányoknak is érdemes támogatni. Eliza Ferreira következik az SZSD frakcióval, aki egyben társ előadó. Angolul fogok beszélni, hogy könnyebb legyen mindenkinek. A Google-lel kapcsolatban elhangzott, elmondta, hogy az önök bevallott profitja egyértelmű, de mégis 2012-ben 8,8 milliárd dollárt eh, vittek át a Bermuda szigetekre. Ez valahogy nem áll össze ez a kép. Továbbra is nyitott a kérdés, hogy önök akkor most végül is eh, Bermudával az amerikai vagy az európai adófizetőket csapják be. Ugye mind a kettő elhangzott már, és valamelyikre igent kell mondani. Ami a Facebookot eh, illeti, meglep az az információ, hogy önök az Egyesült Királyságban nagyon nagy béreket fizetnek. Én úgy hallottam, hogy 2014-ben az átlagbér, amit a Facebook fizetett, 210 ezer font volt, és önök 4000 fontot adóztak ezután. Tehát ha fizetnek is magas fizetéseket, valahogy mégsem fizetnek ezek után adót, nem értem, hogy ha pedig nem termelnek értéket, akkor miért fizetnek mégis adót, és mit jelent az, hogy legal entity Luxemburgban? Mit értsünk egy luxemburgi egység feladatán, ez egy iroda, egy személy, egy szervezet. Mit tesz és tesznek ezek az entitások, hogyha nem konkrét tevékenységet végeznek? Mi pontosan tudjuk, hogy ezeknek mi a célja és funkciója, csak szeretném öntől is hallani, hogy ön mit mond erre. A Barclays-ra nem volt az előbb elég idő. Szeretném konkrétan tudni, hogy a tengeren túli területeken konkrétan mennyi a biznisz, a forgalom éven. Köszönöm. Jorgos Kircosz következik a néppárt nevébe. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik, az USA-ban uralkodó adóügyi rendszer szigorúbb vagy kevésbé szigorú, mint az EU-s adózási rendszer, ami a társasági adót illeti. Röviden összehasonlítani a kettőt, és egy további kérdés. Annak érdekében, hogy az európai vállalatok működését elősegítsék, fontos megmutatni, hogy a működésük felhasználóbarát, a szolgáltatások és a termékeik úgy szintén, és hogy védik a környezetet, társadalmilag teljes módon járnak el, fellépnek a globális szegénységgel szemben, és így tovább. Miért vonakodnak azonban ilyen szerepet vállalni bizonyos országokban, ahol az adózás nem oly kedvező az önök számára? Ez vajon összefügg-e azzal, hogy a közvélemény nem igazán foglalkozik azzal, hogy mely vállalat hol fizet adót és mennyit, Szeretné-e, hogy az önök vállalkozása jobb színben tűnjön fel a fogyasztók szemében, vagy ez nem képezi a stratégiájuk részét? Az a szendély részéről Evelyn Régner következik. Nagyon szépen köszönöm. Egy kérdést intéznék Hubbard úrhoz, a Barclays-től. Hány lányvállalatok, fiúkvállalatok működik a különböző tengeren túli területeken, Rer asszonytól, a Facebook képviselőjétől is kérdeznék. Már megpróbáltuk nagyon sok oldalról megvilágítani az önök működését. A, ön azt mondja, hogy ez effektív adózási arányok 40%. Mit jelent ez a 40%? Mit számítanak ebbe bele? És még egy kérdés a lobbizás kapcsán. Többször is kérdeztük öntől azt, hogy mit gondolnak a nyilvános, átlátható országonkénti jelentéstételről, mennyit ruháznak be a lobbizásban, mint emberi erőforrás, mint konkrét pénz tekintetében, mennyiben kívánnak hatni a politikai döntéshozókra, és mennyire vonatkozik ez az adóügyekre, illetve az országonkénti jelentéstételre. A BEPS konzultáció során arra döbbentünk rá, hogy a válaszok 90%-a vállalatoktól érkezett, ezért érdekel bennünket nagyon, hogy milyen lobbizási tevékenységet folyt, lobby tevékenységet folytatnak. Köszönöm szépen. Én most azt javasolnám, hogy változtassuk meg a válaszok sorrendjét, itt talán kiegyensúlyozottabbak leszünk. Hubbard úrral kezdjük, itt talán nem felejtem ki őt. Azt hiszem, hogy a bárkész is kapott kérdéseket. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdéssel kezdeném. A tengeren túli területek és a koronabirtokokon való jelenlétünket illetően ezen országokra vonatkozólag adatokat szolgáltattunk az országonkénti jelentéstétel révén. Különböző szolgáltatásokat nyújtunk itt, hasonlóan más országokhoz, és a lányvállalatok számára vonatkozólag pedig Jerseyben ben 14 van, Jersey 44, az Isle of Man-en is vannak. De hát már nagyon régóta jelen vagyunk ezeken a területeken, ott egy nagyon fontos munkaadóként vagyunk jelen. Azt is kérdeztem, hogy a csoporthoz viszonyítva mekkora nyereségük ezeken a területeken. Elnézést kérek. 2014-re vonatkozólag 234 Jerseyben, 179 Isle of Man, Guernsey pedig nem is szerepel a listán, mert ez valószínűleg az agregált küszöb alatt lesz. Ennyit tudok erről elmondani. De ahogyan mondtam, az országonkénti bontásban elolvashatja majd a jelentésünkből, hogy mik is a pontos számadatok. On the first question I heard, got... Ami az első kérdést illeti, a BEPS-re vonatkozólag, és a közös adózási alapra vonatkozóan, azt gondolom, hogy a BEPS legnagyobb haszna abból adódik, hogy nő a következetesség, kevesebb lesz a különbség, a játékszabályok egységesebbek lesznek, és a legnagyobb haszon talán az, hogy egységes környezet alakul ki, az adózás tekintetében is, a Barclays ennek nagyon örül, ami az országonkénti jelentéstételt illeti, mi már gyakoroljuk ezt, további előrelépés várható. Úgy gondoljuk, hogy az adóhadóságoknak szolgáltatott adatok révén megkönnyítjük számokra a kockázatok felmérését, és az is lehet, hogy újabb jogvitákra kerül sor az adóhatóságok és a vállalkozások között a kettős adóztatás miatt például. Úgy gondolom, hogy a továbbfejlesztett vitarendezési mechanizmus mindenképpen üdvözlendő lenne, és az arbitrációs keret is. Tudom, hogy van egy csoport, a huszak csoportja, amely vállalást tett arra, hogy szeretne ebbe az irányba elmozdulni, és hát minél több ország vesz ebben részt, annál jobb. Ami a közös adóalapot illeti, illetve a CCTB-t, a közös adóalap nyilvánvalóan könnyítené a dolgunkat, jó lenne, hogyha a 28 tagállamban egységes szabályok uralkodnának, ahelyett, hogy most a mostani széttörezettség uralkodjon tovább, egy, egyszerűsíteni a dolgunkat, de ahogyan ez a szakbizottság is elismerte a jelentésében, ez megkövetelné, hogy a könyvelési sztenderdeket harmonizálják. A különböző tagállamokban ugyanis egészen eltérő a gyakorlat, az harmonizáció tehát elengedhetetlen lenne, és természetesen egységesíteni kellene azt is, ahogyan az adóhatóságok értelmezik az adószabályokat. Ami a CCCTB konszolidációs részét illeti, Nyilvánvalóan a profittal és a veszteséggel kapcsolatos részt üdvözli az üzleti élet, de nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen a végrehajtás az igazán lényegi pont Európán kívül. Lehet, hogy ez az óhajtott egyszerűsítés helyett még bonyolultabbá teszi a helyzetet, főként az olyan csoportok esetében, mint amilyen a Barclays, amely nagyon sok országban működik. Ah, Köszönöm. Ez egy bonyolult téma, a partnereinkkel meg kell majd előbb-utóbb beszélni. Köszönöm. Megkinen úr következik. Köszönöm, elnök úr. CCCTV, közös konszolidált vállalati adó, adóalap. Amit a kollégám mondott, az valóban úgy van. Ha egy dolgot lehetne kérni, akkor az az egyértelmű viszonyok lennének. Önök írtak erről egy jelentést, illetve van egy PEPSZ jelentés is, ez is a konzekvenségről beszél, hogyha CCTT-vel ezt elérjük, hogyha koherensebbek tudunk lenni, annak örülnék. hogyha európai szintű rendszert vezetnek be, ha az tisztességes, hogyha nincsen kettős adóztatás, vagy tisztességtelen adóztatás, akkor azt is el tudom fogadni. Jelenleg az európai szuverén államok joga az, hogy működőképes dolgot hozzanak létre, hogyha egy értelmes, működőképes dolgot létrehoznak, akkor azt el tudjuk fogadni, de ez még nem érkezett el ezzel a pillanat. Perc kérdés. Nem igazán tudom azt kiegészíteni, amit Howard úr mondott, teljesen igaza van. A pénzügyi iparban leginkább a pénzügyi kifizetések témájával foglalkoztunk, nagyon súlyos szabályok vonatkoznak ránk, tehát semmi értelme a, például a kamat láb csökkentésére vonatkozó megszorításoknak de az OECD úgy tűnik elkezd foglalkozni ezzel, ez pozitív. Még egy dolog, amit szeretnék előbb-utóbb látni, ez a többoldalú eszköz. Ez azt hiszem, hogy egyértelmű viszonyokat teremt, világosabb lesz, hogy az adóhatóságok mit várnak el tőlük, és azt hiszem, hogy az egész folyamat hatékonyabb lesz. A HSBC több országban is jelen van, nagyon nehéz minden egyes államban megfelelni a jogszabályoknak, tehát elképzelhető, hogy egy struktúra vagy egy eszköz tökéletesen jogszerű az egyik államban, a másikban viszont nem. Tehát gyakorlatilag itt tarifális akadályokról beszélhetünk. de jelenleg a viszonyok, mint említettem, nem túl egyértelműek, ez gondot jelent számukra. Örülnék annak, hogyha ezt meg tudnánk oldani. Szerintem ez az előre mutató út. Szeretném, ha ez lenne a végszó. Egyébként pedig a három alapelvet teljes mértékben el tudja fogadni a HSBC. Elnök, köszönöm szépen. Igaza van, hogy kiemelte, az osztalékokra vonatkozó jogszabályokat. Nos, Kanadában és az Egyesült Államokban, Svájcban is igaz az, hogy szövetséges formában vagy államformában ezt a problémát megoldják. Következik az Amazon. Köszönöm szépen! Először a szakpolitikai kérdésekről beszélnék, A CBC beszámolás nagyon fontos. Aztán van még számos olyan terület, amelyen komolyabb um, munkára van szükség, például az OECD foglalkozik a profit attribution kérdésével, ez nagyon fontos számunkra, hiszen ha ez nem világos a vállalkozás, vagy a vállalatok számára, akkor megnő a vitás kérdések száma, tehát ezt mindenképpen mi hamarabb orvosolni kell tehát adófizetőnként azt mondhatom, hogy ez egy nagyon komoly kockázat. Ebből a szempontból hadd mondjam el azt, hogy nagyon fontos az, hogy a vitarendezési mechanizmus a lehető leghatékonyabb legyen a régión belül, gyors, hatékony, jó, gyors, hatékony rendszerre számítunk, ezt várjuk, ezt mi hamarabb meg kéne, létre kéne hozni, ezek lennének a prioritásaink. Aztán az Egyesült Államok adórendszere kontra az európai adórendszer. Valószínűleg ezt a részletesen most nem tudom kifejteni, hiszen három percem van. Úgyhogy röviden összefoglalnám. Az Egyesült Államokban 35%-os az adó, ráállt az adókulcs, ez kicsit magasabb, mint az EU-ban, ott az adó alap ennél alacsonyabb. De elmondhatjuk, hogy az óceán mindkét oldalán örülnénk az az egyszerűsítésnek. Kiegészítőként Luxemburgra vonatkozóan Luxemburgban van az Európai Központunk, több mint ezer munkavállalónk van Luxemburgban, ott van az európai vezetőségünk, és további embereket fogunk fölvenni Luxemburgban. Ami pedig a lobbyirodánkat illeti, Brüsszelben van egy nagyon kicsi lobbirodánk, még öten sincsenek, a digitális belső piac és ilyen típusú projekteken dolgoznak. Egy, egyébként ebben a témában nagyon örülünk a parlament munkájának, hogy megpróbálják csökkenteni a digitális belső piacon létező akadályokat. Köszönöm. Madame Facebook. On peut toujours Madame Facebook, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, sur les questions relatives. Nos, ami a BEPS-re vonatkozó kérdést illeti, azt gondolom, hogy elég sok dolog elhangzott már, amit mi is tudunk támogatni. Nos, a, a, a fórum e, ennek a rendszernek egy nagy előnye, e, mert e, szabályok alakulnak ki, interoperabilisak, harmonizáltak, és azt gondolom, hogy ez az ideális fórum elérni a célokat. A másik dolog, amit beszélni, amit mondani akarnék, az az, hogy a, a BEPS ügyben a legfontosabb teendő az az, hogy úgymond egyfajta felvilágosító munkát is végezzünk. Pascal és a csapata nagyon jó munkát végzett, eh, pedagógiai munkát, most többet tudunk, és eh, ez egy eh, jó dolog, ami a még javítandó dolgokat illeti BEPS ügyekben. Bár én nem vagyok adószakértő, így nem tudok részletesen beszélni erről, de a részleteket még mindenképpen eh, meg kell eh, át kell beszélnünk eh, a definíciók, mi a székhely definíciója és más dolgok definíciója, ezekre vissza kell térnünk és eldönteni, mert jogbizonytalanság alakulhat, ki, hogyha ezt nem tesszük, és ahogy ezt már korábban mondták, vannak olyan Eh, viták, potenciális viták, amelyek mindenképpen kerülendők, eh, tehát ezért a nemzetközi jogvita eh, jogviták rendezéséről is valamilyen megállapodást kellene elérni. Összességében üdvözöljük azt a munkát, ami ezen területen zajlik, ami a CCCTB-t illeti. Már válaszoltam erre. Eh, Herrera asszony kérdésére eh, csak újra el tudom magyarázni azt, hogy 2014-ben az Egyesült Királyságban eh, gyakorlatilag növeltük az alkalmazottak számát jelentősen, akik részvényekben is kapnak javadalmazást, és ezen a, részvénye, a részvényárak nőtek, ami nyilvánvalóan lehetővé teszi az adók leírását. Ezért is volt olyan kevés adó befizetése az Egyesült Királyságban a Facebook alkalmazottak, illetve a Facebook részéről. Ami a Hollandiát illeti, van egy kereskedelmi irodánk Hollandiában, ennyi. Nincsen holland szendvics, vagy nem tudom, mit minek hívták, illetve ami Luxemburgot illeti, ott van egy jogi személyiségünk. Ez a jogi személy lehetővé tette számunkra, hogy vállalat közi kölcsönt vegyünk fel, aminek a részleteit én most nem tudom önökkel ismertetni, mert nem az én területem, de egy dolgot elmondanék, Azért csináltuk ezt Luxemburgban, mert eh, a nemzetközi szerződések eh, ott eh, betartják, és a jogi környezet is nagyon megfelelő, ami lehetővé teszi a cégek számára, hogy ott műveleteket folytassanak. Nincsen preferenciális adóügyi megállapodásunk Luxemburgban, erről biztosíthatom önöket. Nem tudom, elfelejtettem-e magamat, elfelejtettem-e valamit. Hollandia, Hollandia nem az adó paradicsomok nyitott kapuja. Ott egy kereskedelmi hivatal van, azt mondják, de mire használják ezt? Et de marketing, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et l'argent est transféré pour les îles Cayman à travers... Oh, A... Nem tudom, hogy a kérdést jól értem-e. A holland szendvics, ugye ez volt a kérdés? Nincsen holland szendvics. E, de hogyan utalják át akkor a pénzt a Kajmán-szigetekre? Uh, I don't know how to answer this. Nem tudom, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre, de ez nem megy keresztül Hollandián. Nem, nem titok, válaszolunk rá, ugye mi is azt szeretnénk, hogy válaszoljanak, nem akarom félrevezetni önöket hamis információval most itt. És eh, kaptam egy kérdést a Facebook eh, eh, tényleges tényleges adó alapjáról az Egyesült Államokban, ami 40 2014-ben. E, ez a az ottani adóhivatal adóbevallási szabályait követi, nyilván nem tudok most itt az a, a számviteli részletekbe belemenni, e, és aztán volt egy általános kérdés a lobbizással kapcsolatban. E, azt gondolom, hogy ez a kérdés mindenkinek szólt, én is válaszolok. Természetesen lobbizunk Európában és Amerikában is. Ezek, ezek átlátható műveletek, és Amerikában például minden ilyen lobby tevékenységet publikálni is kell. Köszönöm. Thank you very much. Um, the... Köszönöm szépen. Először is a BEPS kapcsán azt hiszem már nagyon sok minden elhangzott. Hangsúlyozni szeretném, hogy a BEPS folyamat elemzése során nagyon sok fontos dolgot leszögeztünk. Minden két évvel ezelőtt indult, ezt nagymértékben támogattuk. Egyértelmű, átlátható, diszkriminációmentes adózást szeretnénk. Szerintem a BEPS ebbe az irányba haladt, és majd most meglátjuk, hogy meg lehet ezt valósítani hiszen erre vonatkozott a kérdés második része. Mi a legfontosabb most? Nos, azt hiszem, hogy a globális koordináció, Európa szerte, illetve más országokkal közös koordináció, ami pedig a szabályok megválaszt, megvalósítását illeti, hát ez egy elég nehéz feladat lesz, hiszen mint egy 1600 oldalas dokumentumról van szó, de szerintem jó a kiinduló alap. Mi a Bermuda Bermudát életé, ez az Egyesült Államokban adózik, ott kellene, hogy adózzon, és mikrofon nélkül halljuk a felszólalást. Speak, speak to the microphone, uh, <laughs> Even turning your back. It's impolite, but yes, so were to... Igen, tehát hogyha ezt, hogyha ezt visszatennék az Egyesült Államokba, akkor adóznia kellene. Uh, méghozzá ott, ahol az érték létrejön az Egyesült Államokban. De a Bermuda nem ide tartozik. Kérdés, az írországi, illetve hollandiai műveletek értéket hoznak létre, ezt hol jelentik be? Az ír holding cégnél, és ott fizetjük az adót az egységes piac szabályainak megfelelően. a, tehát a nyereség, a nyereség kapcsán pontosan úgy járnak el, ahogy kell? Válasz, igen. Hogyha gondolják, akkor a bermudai kérdésre akár írásban később válaszolnék. Jelenleg nem, nem tudom itt elmagyarázni, hogy az egész folyamat hogy működik, de szívesen adok erre vonatkozóan információt a később, későbbiekben. Az amerikai és az európai adórendszert elég nehéz összehasonlítani, mert más elvekre épül. Hogyha megnézzük, azt az adórendszert, akkor azt mondhatjuk, hogy a 19,3%-os adó az eléggé jól működik, ennek nagy része um, az Egyesült Államokban kerül kifizetésre. Végül is a lényeg az, hogy igen, részt veszünk az OECD-vel való párbeszédben, illetve beszélünk mindenkivel, aki az adórendszer kapcsán érdekelt félnek számít, és természetesen ott van a lobby tevékenység, is. szívesen folytatjuk ezt a párbeszédet, hiszen egy egyértelmű, átlátható, diszkriminációmentes szabálykövető rendszert szeretnénk. Köszönöm szépen. Még egy kérdés, mielőtt lezárná? Ez azt jelenti, hogy a bermudai pénzek egy része sehol nem kerül adóztatásra, mivel nem, nem kerül vissza az Egyesült Államokba, és onnan további beruházásra fordítják. Ez azt jelenti, hogy itt vannak olyan pénzek, amelyeket nem adóztatnak. Válasz, mikrofon nélkül. Igen. Tehát azért is nem nem helyezik vissza az anyaországba, hogy ne kerüljön adóztatás alá. Chair, may I ask for a, a very small clarification? Je vous en prie, Michael. Egy kérdésem lenne, egy apró tisztázás, pontosítás. Megemlítette, hogy az Egyesült Államok nagy hatással van erre a rendszerre, és nem pedig az EU. Mire gondolt az EU-ra, az intézményekre, vagy pedig az Európai Uniós tagállamokra? Kérem pontosítsa a válaszát. Válasz. Melyik hatásról, melyik, miről van szó pontosan? Kérdés amikor az Egyesült Államokból kikerül ez az adó, azt mondják, hogy azt mondta, hogy ez nincs hatással az EU-ra. Mire gondolt az Európai Uniós tagállamokra vagy az intézményekre? az Európai Uniós tagállamokban megfizetett adóra hangzik a válasz. Oui, les États-Unis dans leur système. Igen, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az úgynevezett deferral rendszerben működnek. Hogyha jól értem, akkor az amerikai területen kívül létrehozott érték vagy bevétel nem adózik azonnal, hanem hanem elhalasztják, hogy mikor adózik, hát nem tudom, a 22. vagy a 23. században. A Kennedy adminisztráció ezt megváltoztatta, és onnantól kezdve van érvényben a jelenlegi rendszer. Majd részleteiben megtárgyaljuk még ezt a kérdést. Köszönöm szépen a válaszokat, és szeretném tehát összegezni. A Google részéről még konkrét válaszokat várunk írásban, és a kettős ír, illetve holland szendvics használatára vonatkozóan ezekre vonatkozóan is további információra van szükség. Ami pedig az adóhatóságoknak befizetett összegeket illeti, a Facebook-tól pontosítást várunk, arra vonatkozóan, hogy milyen adóösszegeket kerültek el, illetve ez, ez hogyan érvényesül. Ezen kívül azt kérjük a jelenlevő cégektől, hogy az adó tanácsadásra vonatkozó összegeket, költségeket pontosan nevezzék meg. Prises qui font du country by country report sont en mesure de le donner facilement, euh, et les autres. Euh, Tehát gondolok itt az országonkénti jelentésekre, és így tovább. Nagyon szeretnénk, hogyha a hét vége előtt választ kapnánk, akár e-mailben a Google részéről, vagy az Amazon segítségével, e, postán, vagy pedig a szociális háló segítségével, azaz a Facebookkal. Most pedig egy perc szünetet tartunk, elbúcsúzunk a jelenlegi panelistáktól, és felkérjük a következő kör panelistáit, hogy fáradjanak ide.